Mamma che voce di Dio, mamma mia che voce di Dio. Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Mindenkinek kellemes délután, kívánok jó napot, kezdjük el a munkát. Megnyitom tehát délutáni ülésünket. A tegnapi ülési jegyzőkönyvét megkapták, van -e azzal kapcsolatos megjegyzésük? Ha nincs, akkor azokat elfogadottnak tekintjük. Első napi rendi pontunk ma a tanács előadása a költségvetés tervezettel kapcsolatos álláspontját ismertetendő. Nem akarom tovább szaporítani a szót, hanem megadom azt már Royanis úrnak, aki a tanács képviseletében ismerteti a tanács álláspontját. Mr. President. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt képviselők, nagy örömömre szolgál, hogy felvezetetem az Európai Tanács álláspontját a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetés tervezet kapcsán. Ah, sorry. Mr. President, sorry, I'm terribly sorry, I didn't know that I... Elnézést, elnök úr, nem uh, voltam tudatában, illetve elfelejtettem, hogy illik felállni. Sajnálom. You know, after summer vacation you forget some things, so you need to <laughs> come back to reality at a certain point in time. So uh, let me eh, once again. Tehát, ha megengedik, újra elkezdem, most már van és elmondom, hogy mekkora megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és az e- tanács nevében e, felhozoltam az álláspontokat a 2013-as pénzügyi évre vonatkozó költségvetés tervezettel kapcsolatban. A tanács ezt augusztus 20, július 24-én fogadta el ezt a álláspontot. A tanács természetesen készen áll arra, hogy a parlamenttel eh, és a bizottsággal együttműködjön az elkövetkezendő hetekben és hónapokban, annak érdekében, hogy megállapodásra jussunk, és egy reális, kiegyensúlyozott költségvetés szülessen a 2013-as évre vonatkozóan. Biztosak vagyok benne, hogy eh, ezt el tudjuk érni, hogyha szorosan együttműködünk. A tanács mi a tanácsban a magunk részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy kompromisszumról, kompromisszum készségről tegyünk tanúbizonyságot és építő jellegű vitákat folytassunk. Az első költségvetési trialógus, az oldalú eh, megbeszélés még eh, júliusban igen pozitív hangnemben zárult, ez ösztönzőleg hatott a felekre. A bizottság költségvetési javaslataival eh, kapcsolatban a saját álláspontunk 1,27 század százalékos növekményt terveztünk a kötelezettségvérzelési előirányzatokban, és több mint két és fél százalékos növekményt a kifizetésekben a 2012-es költségvetéshez képest. Felhívnám a figyelmüket arra a három legfontosabb pontra, amely meghatározza a mi álláspontunkat a tanácsban. Először is úgy döntöttünk, hogy az azokat a programokat kell prioritásként kezelni, amelyek a gazdasági válságból való kilábálást segítik, a, köt, a versenyképességet szolgálják, a konvergenciát, munkahelyeket teremtenek, és a gazdasági növekedés beindítását segítik. Másodszorban. 2013 az utolsó év a jelenlegi több éves pénzügyi keretben, ezáltal a kifizetések, kifizetési előirányzatok növelését eh, jelentős növelni kívánjuk, javasoljuk meghaladó, az inflációt meghaladó módon. Figyelembe <clears throat> vesszük azt, hogy a tagállamok konszolidálni próbálják a nemzeti költségvetésüket, és jelenlegi gazdasági kontextusban különösen fontosnak tekintjük azt, hogy az administratív költségeket eh, korlátozzuk, ahogy ez a tagállamokban is történik. Röviden beszélnék a több éves pénzügyi keret fejezeteiről. Lássuk az első fejezetet. Fentartható fejlődés. A tanács úgy véli, hogy ez a költségvetési fejezet kell, hogy legyen az egyik legfontosabb a 13-as 2013-as költségvetésben. Ezért jelentősen növelni javasoltuk mind a kötelezettség vállalásokat 2,72%-kal és a kivizetésekben, ahol 6 1,71%-os növekményt állítottunk be. Ez a növekmény biztosíthatja, hogy megfelelő pénzügyi források állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a növekedési és munkahelyteremtési eh, kompakt, azaz eh, paktum eh, valóban a gyakorlatban és átültetésre kerülhessen. Hiszen rengeteg program és kezdeményezés tartozik majd ebbe a fejezetbe, amelyek az Európa 2020-as stratégia keretén belül kulcsfontosságúak, és amelyek lehetővé teszik, hogy fenntartható gazdasági fellendülés induljon be. A kifizetési ellenőrhányzatok magas szintje a strukturális felépés terén is fontos, ezért az 1B fejezetben kohézió, növekedés és munkateremtés érdekében itt több mint 8 százalékos növekmény tervezünk a 2012-es évhez képest a kivizetési előrehányzatokban. A kettes eh, fejezetben, a természeti forrásokkal való gazdálkodás fejezetben azt javasoljuk, hogy stabilizáljuk a, kifizeti, a kötelezettségvállalási előirányzatokat 2017-höz képest. Ugyanakkor A többéves pénzügyi keret utolsó évben felgyorsulnak a folyamatok, ezért a kifizetések terén több mint 440 millióval növelnénk az előirányzatokat az előző évhez képest. A múltbéli költségvetések eh, elemzése alapján csökkentettünk egyes költségvetési sorokat a rendelkezésre álló információ alapján, és ezeket természetesen a bizottság hagyományos módosító, őszi módosító levelének tükrében majd átalakítjuk, hiszen a 2012-es agrár évhez kell ezt igazatnia. A hármas fejezet állampolgárság, szabadság, belis igazságügy területén szerint csökkentést javasolunk mind a kötelezettségvállalás előirányzatok, mind a kifizetési előirányzatok terén, hiszen a reális abszorpciós felhasználási kapacitás vagy képesség tükrében jelentős növekményt nem tervezünk, de több mint 5%-kal növelnénk a kifizetési előirányzatokat a, a 3A alfejezetben, a szabadság, biztonság és igazságügy területén, főként a külső határok őrizetén kapcsán. A négyes fejezetben az unió globális szereplő, címet viselő fejezetben úgy véljük, hogy a bizottság eh, által javasolt szintén alacsonyabban kell megállapítani a kifizetéseket és kötelezettségvállásokat a korábbi évek tapasztalatai alapján. Legyünk reálisak az abszorpciós kapacitást illetően. Kedves kollégák, ebben a fejezetben az 1A és 1B és a 2-es fejezettel együtt egy ö, olyan nyilatkozatot is tett a tanács, amelyben a bizottságot felkéri, hogy egy ö, módosító költségvetés tervezetet nyújtson be, amennyiben a kifizetéseket 2013-ban a várakozásokat felülmúlják. <clears throat> az ötös fejezet igazgatás terén nem módosítottuk az Európai Parlament igazgatási költségére vonatkozó eh, részt, ugyanakkor a többi területen, bár a többi intézmény erőfeszítéseit tudomásul veszik, akik megpróbálják csökkenteni az igazgatási kiadásaikat. Komoly megtakarításokat látunk még kihasználatlanul. Így a bizottság és a többi intézmény esetében a 2012-es szint közelében befajasztani javasoljuk a költségvetéseket, illetve a új posztok létrehozását csak abban az esetben javasoljuk, amennyiben ez Horvátország csatlakozásával közvetlenül összefügg. 2013 17 közötti időszakban 5%-os állománycsökkentést javasolunk, a tanács pedig 1%-ot tervezett be a külszolgálat kivételével, amely ugye a közelmúltban állt fel, illetve az Európai Adatvédelmi és ombudsman hivatala esetében, amelyek relatíve kicsik, ezért ez indokolt. A decentralizált küldség ügynökségekkel kapcsolatban azt javasoltuk, hogy a bizottság számadatai maradjanak meg. Ez a előrányzatok 1,98 százalékos növekményét jelenti, majdnem 2 százalékos nem 2%-kal magasabb ez, mint a nominális befagyasztás. 1%-os állomány csökkentést alkalmaztunk a már eh, jól működő decentralizált ügynökségek esetében. Új munkahelyek munkahelyek létrehozása. Csak akkor elfogadható, hogy új feladatokat kap egy ügynökség. Összességében a tanács 185 új munkahely létrehozását fogadta el a decentralizált ügynökségeknél. Ezeknek több mint egy harmada a három pénzügyi felügyeleti szervnél, az Európai Bankhatóság, az Európai eh, nyugdíjbiztosítási hatóság, illetve a nyugdíjfelügyelet esetében. Tisztelt képviselők, a 2013-as költségvetésre vonatkozóan meggyőződésünk, hogy a tanács javaslata megtalálja az arany középutat, és miközben elismeri a nehéz gazdasági helyzetet, megfelelő előirányzatokkal számol az uniós költségvetésben annak, hogy a már meglévő és fontos uniós programok eh, ne szenvedjenek pénzhiányt, főként azok nem, amelyek a gazdasági válságból való kilábalást segítik. A növekedési és munkahelyteremtési paktum, amelyet júniusban fogadott el tanács, az állam és kormányfők ekkor azt mondták, hogy az unió költségvetésének katalizátorként kell működni a növekedés, a munkahelyteremtés katalizátoraként. Nagyon remélem, hogy mindannyiunkat ez vezet majd a vita során, a költségvetés készítés során az elkövetkezendő hetekben és hónapokban, ahogy megpróbálunk megegyezésre jutni a 2013-as költségvetésre. Köszönöm a figyelmüket. Thank you, Mr. Ma- Köszönöm szépen Mavroyannis úr a beszédét. Most Lewandowski úrnak adom meg a szót. Biztos úr, parancsoljon. Elnök úr, miniszter úr, tisztelt képviselők. Több alkalommal volt már lehetőségünk arra, hogy a bizottság, illetve jó magam a bizottság nevében kifejezzük aggodalmunkat. A 2013-as költségvetés tanács által írt tervezetével kapcsolatban. Ez a július 9-i háromoldalú megbeszélésben is megtörtént, Barozó levele is erről szólt, amelyet az állam és kormányfőknek címzett. Tehát a tanács olvasata nem felel meg, sőt ellentmond az európai vezetők csúcs értekezletén hozott döntéseknek, ahol is azért kompakt, született döntés a gazdaság növekedés és munkahelyteremtés tekintetében. Idézem, júliusban a 27 tagállam vezetője megállapodott abban, hogy az Európai Unió költségvetése katalizátor hatással kell éljen Európa szerte a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés értelében, amint a bizottság az jelenlegi pénzügyi perspektíva tekintetében javasolt, megfelelt ennek a logikának, e döntés logikájának, amelyet az állam és kormányfők hoztak. A kötelezettségvállalásokat csökkentettük ugyan, de oly módon, hogy a megtakarítások sok területen a munkahelyteremtés, gazdasági növekedés célzó fejezetekbe voltak áttehetők. Általában a kifizetések körül van a legnagyobb harc persze. A pénzügyi perspektíva végén nem sok választásunk van, és senki sem lep meg. Ugye most érnek be a programok, és a befektetési beruházási kapacitások nagyon sok tagállamban problematikusak. Már a 2011-es költségvetés is túl alacsony volt, legalább 5 milliárd alacsonyabb, mint kellett volna, és nem tette lehetővé, hogy a 27 tagállamban befizetik a programokat, és a, és a, ugyanakkor gondolom kell, hogy hát még fennálló kötelezettségvállalásokra. 6,8%-kal növeltük ezt a területet, ez a gazdasági növekedés, versenyképesség, munkahelyteremtés területére irányult. Igazunk volt vagy sem, nem tudom. Kérdés, hogy mérjük ezt? Ez mérhető az idei gazdasági növekedésem. Arról szeretném tájékoztatni neked, hogy jelen pillanatban a végrehajtás 9 milliárddal magasabb, mint tavaly volt. Tavaly is már csökkentett költségvetést adottuk. Most teljesen elfogyott már az ESZA forrásai, a versenyképességi alap, a foglalkozási alap, Ról is elmondható, ez különösen Európa fejlettebb régióiban. Ez arra utal, hogy igazunk volt, helyén való volt az a döntés, hogy a kifizetési kérelmek növelését növeltük ezeket a pénzügyi perspektíva területén, különösen azok a területeken, ahol a versenyképesség, gazdasági növekedés és munkahelyteremtés céljai szolgálták. Ezért kell elmondanom megint, hogy csalódott vagyok a tanács ezen olvasata felett, amely csökkenti a kötelezettségvállalatokat és 5 milliárddal a kiadásokat, a, a kifizetéseket. Különösen az 1A fejezetben. Mi ennek a neve? Versenyképesség, növekedés és munkahelyteremtés érdekében. Itt történtek a nagy csökkentések, valamint a kohézió fejezetében. Itt feltételez túl elkésett kifizetéseket a tanács. Hát a világszerte a partnereinkkel való szolidaritás, szolidaritásnak is ellenmond ez, és felveti az administratív szigorítások szükségességét, ám az nem lehet túlzott, nem lehet sokkal nagyobb feladatokkal megbírkozni az adminisztráció, mint korábban tette. Ezért kell azon elgondolkoznunk, hogyan tudjuk a megkívánt kifizetési szinteket megtartani a jelenlegi perspektíván, pénzügyi perspektívában. Köszönet illeti a parlamenti képviselőket, különösen Lamassur urat azért a kezdeményezésért, amely arra azt célozta, hogy megvitassuk a kritériumokat, a referenciapontokat ahhoz, hogy nem egy túlzott, de egy méltányos kifizetési szintet tudjunk betervezni, e- mely lehetővé teszi, hogy folyósítsuk a szükséges forrásokat. Különösen a, az utolsó hetekben, amely még hátra van az egyeztetés előtt, komolyan végig kell gondoljuk, mit tehetünk a kompakt érdekében, amelyekről a tagállamok vezetői döntöttek, a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés érdekében. Remélem, hogy ebben a szellemben sikerrel járunk majd. Köszönöm, biztos úr. Most megadom a szót Salvador Garriga Poledo úrnak, aki a Közgyűlési Bizottság nevében kap szót. Gracias, eh, president. Köszönöm, elnök úr. Engedjék meg, hogy még egyszer köszönetet mondjak a tanácsnak azért, hogy eljött, és azért is, hogy mi van a javaslatai mögött, vagyis, hogy elmagyarázták nekünk a hátteret. A múltban ez másképpen volt. Most, eh, hogy a tanács magyarázatot adott, sokkal több dolgot világosan látunk, de nagyon sok aspektust eh, illetően nem vagyunk nagyon messze a céloktól, vagyis harcoljunk a válság ellen, támogassuk a munkahely számának növekedését az EU-ban. Munkacsoport működött, amely igen következetes, logikus munkát végzett, de hogyha nincsenek kifizetési előirányzatok, akkor a kötelezettségvállalásokat hogyan növeljük? ott van a Dehán rendszer, és ez nagymértékben túllép az előirányzatokon. A fennmaradó kötelezettségvállalásokat figyelembe véve azt kell mondjunk, hogy itt nem hiteles az EU, hiszen az európai állampolgár éppen ennek ellentétét kívánja, vagyis hatékonyabb és hitelesebb legyen az EU. A tanács hagyományosan lineárisan megnyírbálja a költségvetést, figyelembe véve a tagállamok által gyakorolt nyomást. Elnök úr, ez a hozzáállás, a múlt hozzáállása kell, hogy legyen. Jól fel kell használni a rendelkezésre álló erőforrásokat, de hogyha 5 milliárd eurót elvesznek a bizottság költségvetéséből, mikor ez utóbbi a az előirányzatokon dolgozik a tagállamok számára, akkor mindez kollaterális hatással jár. A szigorításokat realizmussal kell ötvözni, az európai érdekeket a szükséges egyensúlyjal kell vegyíteni, akkor, amikor a nemzeti számlákról van szó, hiszen így veszük fel a harcot a válság ellen. Európai szellemre, rugalmasságra van szükség, ezt várjuk önöktől és az összes érdekelt féltől. Még akkor is, hogyha a pénzügyi évek elkülönülnek, de a költségvetés és a pénzügyi terv összefüggnek. A probléma ugyanaz, és ez a fő probléma, vagyis amíg nincs biztosítékunk újabb pénzalapokról, addig nem tudunk kötelezettséget vállalni. Köszönöm, most Giovanni Viának adom meg a szót, aki az Európai Bizottság költségvetésének előadója. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, Lewandowski úr, kedves kollégák! a tanács álláspontjának előterjesztés a 2013-as költségvetésről igen nagy ellentmondással küzd, figyelembe véve, hogy mit mondtak június 28-án az állam és kormányfők, és amit eh, a Koreperben hallottunk, és eh, az általános ügyek tanácsában. Arról volt szó, hogy a növekedésbe, a munkahelyteremtésbe kell befektetni, eh, de közben minél több csökkentéssel élnek azon költségvetési sorok esetében, amelyek azon politikákat finanszírozzák, melyek célja a munkahelyteremtés és a növekedés, főként a fiatal európaiak számára. Többször elmondtam, tudom, hogy pénzügyi nehézségekkel küzd minden tagállam, de erre mi a válasz? A tanács ezt nyilvánosan el is mondja nyilatkozataiban, magas szinten eh, nyilatkozatokat hallunk, több és nem kevesebb Európára van szükség, viszont a kifizetések szintjét már a priori megszabják, és a kifizetések szintje sokkal alacsonyabb, több mint 5 milliárd eurós csökkentése van szó, szóval, hogy ezt már hallottuk. A bizottság pedig eh, ezeket a számadatokat annak idején elkerülhetetlennek tartotta, vagyis feltétlenül szükségesnek. Elnök úr, a bizottság ezeket az összegeket a tagállamok becslései alapján alakította ki, vagyis a tagállamok adatait csökkentette a bizottság. Figyelembe véve a 2012-es költségvetéshez képest végrehajtott növelést, és az, hogy milyen erőforrásokra van szükség, mindezt a bizottság a tagállamok adatai alapján végezte, és szükség van ezekre a pénzekre, pénzalapokra, hogyha kötelezettségeknek eleget akarunk tenni 2013-ban bizonyos fontos kutatási programokat akarnak blokkan, blokkolni, mert nincs elég pénz. Barózó elnök maga úgy gondolta, hogy levelet kell küldeni az állam és kormányfőknek, figyelembe véve a transzverzális csökkentéseket. Azt hiszem nem túlzok, ha azt mondom, hogy hitelességi problémával kerültünk szembe, és a bizalom rendül meg Európa iránt a bizottság segítségével meg akarjuk vizsgálni az, hogy friss adatok legyenek a 2012-es kifizetésekre néve. A szeptemberi ülés remélem, az intézményközi ülés remélem hasznos lesz azért, hogy megnézzük az igazi szükségleteket, és elkerüljük azt, ami az elmúlt költségvetési eljárás során fordult elő, a célunk az, hogy az olvasat felelős legyen, azért, hogy az európai költségvetés rendelkezzen a megfelelő pénzalapokkal és befektethessen a növekedésbe. Elnök, köszönöm. Most pedig a parlament költségvetés előadójának, Vaughan úrnak adom meg a szót. Elnök úr, biztos úr, miniszter úr, Előadóként az Európai Parlament költségvetésére koncentrálnék, és esetleg még más fejezetekre. Az Európai Parlamentben figyelembe vettük a Lewandowski úr által küldött korábbi levelet, amelyben arra kérte az intézményeket, hogy adminisztratív igazgatási költségeiket próbálják 1,9% alatt tartani a növekményt. A parlament 1,9%-os növekményről állapodott meg 2013-ban, a Horvátországgal összefüggő költségek kivételével. Befagyasztottuk a képviselők jutatásait és a, az utazási költségvetésünket 5%-kal csökkenteni. Terveztük más megtakarítások mellett. Korábban már beszéltünk a becslésekről, költségvetési becsült adatokról, és azt ígértük, hogy ősszel további megtakarításokat keresünk még egyszer mondom, a parlament költségvetése 1,9%-os növekmény alatt kell, hogy maradjon Horvátországgal együtt, tehát ezzel kapcsolatos költségekkel együtt. A legtöbb frankció egyetért ezzel a végső állásponttal, köszönöm nekik. De annak érdekében, hogy el, belül maradjunk az 1,9%-on Horvátországot beleszámítva, további 9 millió eurónyi megtakarítást kell találnunk valahol a költségvetésben minden lehetséges megoldást kivizsgálunk. Ehhez figyelembe kell vennünk, hogy bár a megtakarítások nagyon fontosak, nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a hatékony működés nem sérülhet. A képviselők hatékony munkáját ez nem hátráltathatja. Words on the budget of other sections. Műség a többi fejezettel. A legtöbb többi intézmény is megpróbálja tartani az 1,9%-ot Horvátországos, Horvátországgal kapcsolatos költségeket e, is, és ugyanígy a fizetésemeléseket is korlátozzák. Az Európai Bíróság 10%-os növekménye problémás. A külszolgálat is próbál érvelni az 1,9%-nál nagyobb növekmény mellett, mert azt mondják, hogy új intézményként, új felelősségi körökkel főként biztonságpolitika terén szükségük van erre a ezekre a pénzekre. A tanács azt javasolja, hogy, hogy mindenkire vonatkozzon ez a befagyasztás. Szerintem inkább meg kell vizsgálni intézményről intézményre, hogy mi a helyzet. Összességében tehát a parlament és a legtöbb intézmény az 1,9 körül marad, ahogy azt a bizottság javasolta. Szerintem ez jó hír, és szerintem ez azt bizonyítja, azt mutatja, hogy az Európai Unió intézményei eh, felismerik, hogy milyen gazdasági kontextusban élünk, felelős módon járunk el. Köszönöm. Ora dola parola. Köszönöm szépen. Lewandowski biztos urat illeti a szó, majd a tanácsi megkapja majd a szót. Csak röviden, elnök úr, üdvözlöm Szárvada Poriadó úr mondandóját, illetve azt a hozzáállást, melyet a jelentéstevők, Lavia úr és Vogan úr kifejeztek. Ez jó kiinduló pont ahhoz, hogy Európa finanszírozását úgy alakítsuk 2013-ra, amely megfelel az állam és kormányfők azon döntésének, amelyek a versenyképesség, munkahelyteremtés, gazdasági növekedésbe való beruházásokat követelték meg, és András Mavrojánis Mavrinus úr vezetésével az elnökség is arra törekszik, hogy időben megszülessen a megállapodás. Időben az azt jelenti, hogy a 2011-re vonatkozó beruházások lehetővé váljanak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Lewandowski úr szavait, most pedig Mavrojánis úr a tanács nevében kapja meg a szót. Elnök úr, tisztelt képviselők! Én is szeretném megköszönni Gerige Poédo úrnak, Levia úrnak, Vogn úrnak azt a nagyon konstruktív hozzáállást, és ebben a szellemben született hozzászólásokat, melyek elhangzottak, és barátomnak, Lewandowski biztos úrnak is, bár nem teljesen egy hullámhosszon mozgunk, mozgunk, de azt hiszem ez a helyzetből adódó normális dolog. Mégis nagyon gyümölcsözően tudtunk eszmét cserélni. Azt hiszem, hogy a tanács a 2013-as évre vonatkozó költségvetés tervezetének bemutatása részünkről talán segíti önöket abban, hogy jobban belássák, mik azok a közös agályok, illetve célok, amelyek mozgatnak bennünket. Ez a feltétel annak volt a kép, hogy megállapodjunk a 2013-as költségvetésről a következő hónapokban, mármint a közös értelmezése a céloknak és az aggályoknak, és a szerződések meg is határozzák azokat a határidőket, amelyekhez igazodnunk kell. Ezért rendkívül fontos most az, e körülmények megbetudhatóan, hogy koncentráljunk a megállapodásra. A mai eszmecsere nagyon jó kiinduló pont szerintem az idevezető úton. Az ezévi költségvetési eljárás, ahogy korábban is említettem, rendkívül nehéz körülmények között folyik, úgyhogy ezért kell konstruktív módon együttműködnünk a siker érdekében még inkább, mint eddig. 2013-ra egy realista, kiegyensúlyozott költségvetésre van szükség, és hadd biztosítsam önket arról, hogy a tanács ciprusi elnöksége és én személyesen is, mert hogy Lewandowski úr név szerint utalt rám, bár én csak egy szerény közszolga vagyok, egy apró csavar a gépezetben, de megteszünk mindent annak érdekében, hogy elérjük ezt a célt. Ugyanakkor jól érzékelem a bizottság és a tanács közötti markáns nézeteltéréseket is, illetve a tanács és a tisztelt európai parlamenti képviselők nyilatkozatai közötti nézetkülönbséget is érzékelem, és tiszteletben tartjuk az összes álláspontot. Ahogy Lewandowski úr is utalt erre, szándékunk az, hogy az Európai Parlament és a bizottság, valamint a tanács képviseletében szeptember 26-án üljünk le, vitassuk meg a folyóira vonatkozó kifizetési szinteket. Lavia úr által tett megjegyzésekre reflektálva, azt hiszem, hogy a Európai Tanácsban, és ezt saját szerény tapasztalatomból mondhatom, minden tagállam vezetőjével folytattam két adó megbeszéléseket júliusban. Mindegyikük, mind a 27 állam és kormányfő egyetértett abban, hogy a költségvetés, a munkahelyteremtés, a gazdasági növekedés célját kell szolgálja. Abban is mindenki egyetért, hogy jó minőségi kiadásokra van szükség, jobban célzott jobb kiadásokra. Lehet, hogy ironikusan hangzik, amit mondok, de azok, akik a jobb kiadásokról beszéltek, ugyanakkor ugyanazok voltak, akik a csökkentésekről, azokat követelték, hogy csökkentsék a kiadásokat. Tehát nem mindenki pontosan ugyanazt a nézetet követi. Az Európai Tanács álláspontjában rejlő ellenmondások a gazdasági növekedés célját követően érzékelhetőek, ám a tanács álláspontja fenntartotta azt a teljes összeget, amelyeket, amelyet 2013-ra irányoztak elő. A 120-ból 55 milliárd fennmaradt tehát, ez az összeg továbbra is felhasználásra vár. Hozzáfűzném azt is, hogy természetesen számítunk az Európai Bizottság támogatására a hagyományos szerepkörében, mint a méltányos egy közvetítő szerepkörében fellépő bizottságra számítunk, és Lewandowski úr tapasztalatára is, ahogy az elmúlt években most is, hogy segít majd bennünket az előrelépésben, mármint a feleket. Köszönöm, hogy meghallgattak, és sok sikert kívánok az elkövetkező hetekben a tanács álláspontjának vizsgálatához, és várom az októberi és novemberi tárgyalásokat. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, Mavro Jánész úr! Lezárom a vitát. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra. Közös vita, kül- és biztonságpolitika, vagy közös biztonság és védelempolitika